beszélgetünk az Európai Parlamenttel a szerződések talaján. Köszönöm. A vitát lezárom, a szavazás pedig csütörtökön 12 órakor lesz. A napirend értelmében most Éler úr jelentésére térünk át. Címe Polgári katonai együttműködés és polgári katonai képességek alakítása. Négy perccel az előadó kap szót. Elnök asszony, biztos asszony, tisztelt kollégák! Az Európai Unió tagállamai nemzetközi szinten is kötelességet, kötelezettséget váltak arra, hogy lényegesen hozzájáruljanak a civil és katonai válságkezeléshez világszerte. A Helsinki irányelvekben is ezt többször megfogalmazták, és sok esetben azonban mégiscsak papíron létezik a e kötelezettség. Konkrétan a jelenlegi Európai Uniós civil misszió az Eurolex vagy Europol misszióinál a tagállamok által megígért állások 25%-a üres. A tagállamok többször megismételték és elfogadták a katonai civil bevetési lehetőségeket, mégis az Európai Parlament saját kezdeményező jelentésében a katonai civil politikai struktúrák koordinációjáról kellett, hogy határozzon. Egészen konkrétan a parlament a jelentésben még egyszer megfogalmazza azt, hogy a különleges EU civil katonai képességei az Európai Unió külpolitikai képességeinek egyik legfontosabbik eleme, ezt közösen kell védeni. A parlament a Lisszaboni folyamatnak megfelelően szokatlan úton kellett, hogy eljárjon, nem jelentést írtunk, hanem empirikus alapokat vettünk a jelentés tervezet meghatározásához egészen konkrét javaslatokat tudtunk ez alapján meghatározni stratégiai szinten egyrészt konkrét formában meghatároztuk egy azonos jogú katonai és civil területekre vonatkozó struktúra kiépítését az új külügyi, Európai Külügyi Szolgálat keretén belül operatív területen egy állandó európai főhadiszállás létrehozását, melynek személyzete a tagállamok delegátjaiból áll, és megfelelő ösztönző rendszerrel a nemzeti szakértőket a különböző tevékenységekbe ennek keretében lehetne bevonni. A tartalékok kiépítésével együtt konkrét javaslatok vannak a, a civil és a polgári és katonai személyzet kialakítására, a különböző missziók finanszírozására, például egy a szerződés 41-es cikke értelmében az alapok létrehozására. A válságkezeléssel kapcsolatban a jövőben erős teljesebb katonai rendőri erők együttműködését kívánjuk kialakítani az európai tengerészeti haderőt és egyéb olyan eszközöket, amelyek a konkrét operatív területeken összekapcsolhatják munkáikat. A katonai és pusztán polgári műveletek szigorú különválasztása ezzel megszűnhetne. A különböző harci csoportok, battlegroupok új felállításáról, finanszírozási lehetőségéről szólunk, a csapatok kiépíthetőségéről és egy sokkal erősebb lehetőségről, amely révén ezek a csapatok a polgári missziókban is részt vettek. Foglalkoztunk ezen kívül a kutatás és technika kérdésével, a duális felhasználással, a polgári katonai missziók biztonságkutatási programokba való felvételéről, amely az Európai Unió kutatási programjaiban szerepel, konkrét fegyverkezési, tartalékolási, nemzetközi együttműködési kérdésekről az Egyesült Nemzetekkel és a NATO-val is tárgyalunk. A kettős struktúrák elkerülését akarjuk, a meglévő struktúrák jobb kihasználásáról beszélünk, a közös légi szállítási kapacitásokról, és a jobb együttműködésről, amely a válság helyzetekben a polgári és és katonai szervezetek együttműködését jelenteni. Hölgyeim és uraim, ez a jelentés az AFET-en belül igen széles támogatást kapott minden frakcióból, és úgy gondoljuk, hogy rendkívüli mértékben hozzájárulhat a polgári katonai struktúrák jövőbeni kiépítéséhez az Európai Unióban. Köszönöm szépen! Grazie per il catch di AI. Most köszönöm. Most egy felszólaló van a catch belül. Szegedi úr

Grazie, la parola a... Köszönöm, most pedig Ehrenhauser úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen én is. A polgári és katonai eszközök már együttműködnek, nagyon sok példa van erre a az információs együttműködés, a katonai és polgári együttműködés a lágercentrumban, egy akciószolgálat. Úgy gondolom, amit hangsúlyozni kellene az az, hogy az Európai Unió külföldön a polgári eszközökkel szerzett nevet magának, ezzel szerzett elismerést. Úgy gondolom, hogy a katonai és polgári eszközöket azonban külön kell mégis választani. Szeretném elmondani, amit a kollega említett, hogy nagyon meg, igenis aggodalom aggodalomra ad okot az, hogy a magyar jobbik párt Burgenlandban, Ausztriában egy felvonulást tartott karabinerekkel és bajonettel felszerelt fegyverekkel. Ez szerintem elfogadhatatlan, és határozottan ez ellen felszólalok, hogy ilyen akciókra kerüljön szó. Bizonyára nem az európai gondolat mellett van ez. Eh, l'onorevole eh, Enes most Ehrenhauser úr elfogadja a kérdést, tehát egy kék kártyás kérdésünk van. Magyarországért mozgalom sem, és a Magyar Gárda sem, nyugodtan utána nézhet bárki, soha semmilyen bűncselekményt nem követett el soha semmikor a törvénnyel nem szegült szembe tehát ez egyszerűen annak a neoliberális politikai propagandának a része amelyet próbálják rossz sznbe feltüntetni a magyar gárdisták és a jobbik sem ütközött soha törvényekbe és ezután is a törvényesség alapján kvánunk eljárni. Entschuldigung, aber ich habe nie behauptet, dass die Elnézést, én soha nem mondtam, hogy büntető jogilag megsértette volna a törvényt. Én azt mondtam, hogy karabinerekkel és bajonettes muskétával jártak és masíroztak Burgenlandban. Ez tény. Diamo ora la parola alla Commissione. Köszönöm, most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak, Damanaki asszonynak. Thank you, Madam President. Köszönöm. Én inkább a jelentésre koncentrálnék, mert egy nagyon hasznos jelentésről van szó, és szeretném Éler úrnak megköszönni a ö, ö, hozzászólását. A jelentés nagyon fontos, mert a katonai együttműködés, katonai polgári együttműködésről szól, amely az Európai Bizottságnak is az egyik prioritása. És amely az EU átfogó válság kezelő mechanizmusának része. Az Európai Külszolgálati külügyi szolgálat felállítása is ennek a kifejeződése. Ennek a szolgálatnak már a koncepciója is ugyanebbe az irányba mutat, megegyezik tehát a jelentés csapás irányával, különös tekintettel, ami a közös biztonsági, védelmi politikát illeti. Teljes mértékben támogatjuk a civil képességek kialakítását annak érdekében, hogy az erőforrások között egyensúly lehessen létre. A rekrutálás modalitásai már helyükön vannak. Mint ahogy tudják, ez eddig nem volt lehetséges. A jelentés számos elemét már figyelembe vettük, konkrét intézkedések is történtek, különösen a katonai polgári szinergiák kiaknázására, az EU harci csoportok felhasználására, alkalmazására, kulcsfontosságú partnerekkel való együttműködés megerősítésére, különös tekintettel a NATO-ra és az ENSZ-re. Emellett támogatjuk az EU és az ENSZ fokozottabb együttműködését. Már most is sok mindent együtt végeztünk a főképviselő Lisszabonban találkozott az ENSZ főtitkárával múlt szombaton. A NATO és az EU kapcsolatai szintén rendkívül fontosak. Megint csak tegnap került ez megerősítésre a NATO csúcs találkozón Lisszabonban. Emellett olyan gyakorlati intézkedéseket is támogatunk, amelyek az EU és a NATO közötti együttműködést megerősíthetik, különös tekintettel olyan helyzetekre, amikor mind a két szervezet ugyanazon a területen tevékenykedik. A főképviselő nagyon szívesen működik együtt az Európai Parlamenttel ebben a fontos kérdésben, a civil-katonai együttműködés kérdésében. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm a szavazás erről a témáról holnap 11 óra 5, 30 perckor lesz. E, holnap november 23-án reggel 9 órakor lesz a következő ülésszak, majd ezt követően 15 órakor, illetve 21 órakor Na, a, e, az Európai Parlament honlapján megtalálják a jegyzőkönyvet. Lezárom az ülést.